Good afternoon, colleagues. Um, welcome back and Happy New Year to all of you. boldog új évet és elkezdem az ülést a napirend elfogadtatásával. A 4-től 14-ig terjedő napirendi pontok elhalasztásra kerültek január 14-ére. Ez az egyetlen változás a napi renden, eh, amennyiben eh, nincs ellene kifogásuk, akkor a változtatott eh, napi rendet elfogadjuk. Kedves kollégák, egyetlen egy napi rendünk marad így, és erre fogunk koncentrálni. A holland elnökség prioritásairól van szó. Említenem kellene még azt, hogy írre, horvátra és letre nincsen tolmácsolás. Emellett a koordinátorok ajánlásainak jóváhagyását kellene még e, megemlítenem a 205-ös e, cikk alapján. Monika Holmeyer lett a raportőre a terrorizmus elleni fellépés témájában, amely egy 2004-es tanácsi keret határozat újratárgyalásának témájára ról van szó. Tehát amennyiben ezeket jóvá hagyják, akkor ezt is jóvá tudjuk hagyni. Egy napi rendi pontunk maradt. Én 5 órára beszeretném ezt fejezni. 5.30-kor lesz koordinátorok ülése, és mivel még most nincsenek itt, ezért nem tudom megkérdezni tőlük, hogy 5-kor eh, el tudjuk-e kezdeni. Tehát igazándiból ez az ülés 5-ig tart, a miniszterek jelezték, hogy nekik 4.45-kor el kell menniük a Juri ülésre. Eh, Art van der Stur biztonsági és igazságügyminiszterrel kezdjünk, kezdünk, és utána jön Klaas Dijkhoff, aki a biztonsági és igazságügyek államtitkára, valamint migrációs miniszter, és ők fogják a holland elnökség álláspontját, illetve programját ismertetni. E, előre bocsátom, hogy mi jó munkára számítunk, produktív munkára számítunk, és jó együttműködésre a holland elnökséggel. Emellett azt javasolnám a minisztereknek, hogy kb. 10 percig beszéljenek, és ezt követően a koordinátorok következnek, illetve a képviselők. Ötig van tehát időnk. Art van der Störrel kezdenénk, aki a biztonsági és igazságügyek minisztere. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, Európát a szabadság, demokrácia és igazságosság tradíciójára építettük. Ezek azok az eszmék, amelyek az államainkat igazítják, ezek az értékek, és ez még nem csak franciák, görögök, britök vagy németek, hanem európaiak. Hogyha van olyan miniszter, amely vagy aki megérti azt, hogy európai együttműködésre van szükség, az az igazságügyminiszter lesz a jelenlegi idékben. E, a migrációs e, kollégám e, Dikhoff úr fog válaszolni a migrációval kapcsolatos kérdésekre. Én az igazságügyi és belügyi együttműködésre fogok koncentrálni. Mindannyian Mind a ketten tudjuk, hogy mennyire fontos együttműködni az Európai Parlamenttel. Megismerkedtem már az önök parlamentjével, és találkoztam sok képviselővel. Az elmúlt évben jártam Brüsszelben és Strasbourgban is. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács a sarokkövei az Európai Uniónak, az egyik nem képes működni a másik nélkül. Éppen ezért üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy beszámolhatok önöknek a tanács prioritásairól a holland elnökség alatt. Kezdem a tanács által fontosnak tartott dossziékkal, és aztán a végén kiemelek néhány olyan területet, amely a holland elnökség szempontjából fontos. E, nem fognak meglepődni azon, hogy a terrorizmus elleni fellépés, a radikalizáció elleni fellépés az egyik első napirendi pontunk e, alapértékeinket érték szörnyű támadások tavaly. Nagyon sok áldozattal jártak ezek a támadások számos tagállamban. Szeretném kifejezni mindazon országokkal a szolidaritásomat, amelyeket ezek, az or- ezek a támadások érintettek, leginkább Franciaországgal természetesen. Európának e, egyensúlyi egyensúlyon alapuló eh, megoldásokat, intézkedéseket kell eh, találnia. Egyrészt eh, meg kell büntetni a terroristákat, másrészt fenn kell tartanunk az alapvető jogokat. A szabadság és a biztonság egyensúlyi állapotba kell, hogy legyenek, az egyik nem tud létezni a másik miatt. A párizsi támadások után számos javaslatot felgyorsítottunk. Terrorizmus elleni irányelv, illetve a lőfegyverekről szóló irányelv felgyorsítva, és hamarosan az Európai Bizottság az új európai bűnügyi nyilvántartási információs rendszerről szóló irányelvet is nyilvánosságra fogja hozni. A terrorizmus elleni irányelv kriminalizálni fogja a terrorizmus finanszírozását, a terrorista kiképzések nyújtását és a terrorizmus által sújtott országokban, illetve a terrorista célból külföldre történő utazást. Örülök annak, hogy egy kompromisszumos megállapodást értünk el a PNR megállapodásról. Timothy Kirkhopnak köszönöm a rugalmasságát, csak úgy, mint az árnyék előadóknak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a PNR irányelv megfelelően gyakorlatba ültethető legyen. Köszönöm a raportőröknek, Leon Filip Albrechtnek és Mário Laurustinnek is az adatvédelmi csomaggal kapcsolatos munkájukat. Ők és a luxemburgi elnökség nagyon komoly vezetői képességekről tettek tanúbizonyságot. A digitális, a jobban védett digitális piac is fontos. Formalizálni és lezárni szeretnénk ezt a jogalkotási csomagot. Aztán ott van a 2015-2020 közti belbiztonsági stratégiának a megújítása, ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobban reagáljunk a frissen kialakuló helyzetekre. A holland elnökség ennek végrehajtására fog koncentrálni. Ehhez Közös fellépésre van szükség a tagállamok és az Európai Bizottság részéről. A luxemburgi elnökséget folytat, munkáját folytatni fogja a holland elnökség, és aztán ezt követően Szlovákia és Málta, ezek az új trió megfogható együttműködési eredményekre szeretnénk eredményeket szeretnénk elérni az Európai Parlamenttel, nagyon oda fogunk figyelni az önök álláspontjára. Emellett folytatni fogjuk a munkát a már előre meghatározott menetrend szerint, itt különösen az Európai Ügyészi Hivatal munkájára gondolok. A luxemburgi elnökség nagyszerű munkát végzett, ezt kívánjuk folytatni. A luxemburgi elnökség az első öt fejezet majdnem minden cikkét lezárta. Ez foglalkozik, ezek a cikkek foglalkoznak az ügyészi hivatal felállításával és szervezésével, csak úgy, mint a vizsgálati és eljárási feladatokkal és jogkörökkel és óvintézkedésekkel. A holland elnökség ezekre fog építeni, és folytatja a munkát a külső felekkel. Az Európa az elnökség tudomásul veszi az Európai Parlament jelentését ebben a témában, és természetesen ezt figyelembe is fogjuk venni. Továbbra is együttműködünk majd a raportőrrel, Barbara Materával. Az első munkacsoport ülés éppen ma került megtartásra az 56-ostól a 61-esig terjedő cikkekkel foglalkoztunk. Emellett az Európai Unió pénzügyi érdekeinek jobb büntetőjogi védelmét is megkívánjuk teremteni. Az áfa, illetve héja csalások egy vitatott téma. A holland elnökség kívánja folytatni azt a vitát, amely a, bizottság, a tanácsban a luxemburgi elnökség alatt elkezdődött. Megpróbálunk egy megfelelő kompromisszumot elérni. A luxemburgi elnökség alatt megállapodás született az Európai Parlamenttel a az ártatlanság vélelméről és a gyermekek büntetőeljárásban játszott jogairól, illetve szerepéről. Natari Griesbecket és Katarina Kiricsit illeti a dicséret. Ami a kiberbűnözést illeti, a, megpróbálunk egy közös joghatósági szabályt kialakítani. Ez egy hosszú nemzetközi vitát zárna le. Mi magunk ezt a vitát akarjuk kiteljesíteni. Emellett egy új európai szakpolitikákat és eszközöket kívánunk létrehozni. Fontos az, hogy az e-bizonyítékok témáját is tovább vigyük. Itt az luxemburgi elnökség alatt készültek bizonyos írásos anyagok, ezek jó alapját szolgálják, jó alapú szolgálnak a mi munkánkhoz. A kiberbiztonság egy olyan téma, amelyet a holland elnökség fontosnak tart. A biztonságos digitális piac gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésünk egyik fontos biztosítéka. Szeretnénk emellett a megelőzésre és a nemzetközi, illetve az operatív egyetműködésre fektetni a hangsúlyt sajnálatos módon a hamarabb ébredtek fel a nemzetközi bűnözők, ők már felfedezték az Egyesült Európának az előnyeit. Mi azt szeretnénk, hogy ha a bűnüldöző szolgálatok is jobban együttműködnének. Konferenciákat fogunk szervezni az elnökség alatt, például emberkereskedelem, embercsempészet, pénzügyi nyomozások és szervezetbűnözés témájában szeretném önöknek elmondani, hogy a jogállamiság nem csak egy elvont érték, hanem az európai együttműködés és a belső piac működése szempontjából is fontos dolog. A, az Európai Tanács éves politikai dialógust fog indítani a tagállamok között azért, hogy előmozdítsuk a jogállamiságot. Az első ilyen dialógusra november 17-én került sor, a holland elnökség fogja a másodikat megszervezni májusban, tehát 2010 májusában. Építünk a luxemburgi elnökség munkájára is, és az Európai Emberi Jogi Egyezményhez eh, kívánjuk csatlakoztatni az Európai Uniót, ahogy arról a szerződések is szólnak. Én eh, az európai együttműködésnek nagy fontosságot tulajdonítok, ebben a szellemben szeretnék önökkel együttműködni az elkövetkezendő hat hónapban, és eh, örömmel várom ezt az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr, most pedig Dick Hoff miniszter úr következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Én is nagyon örülök neki, hogy meghívtak ma, hogy eszmét cserélhessünk, különösen a migráció kapcsán azt hiszem nem kell hangsúlyoznom, hogy ennek a témának mekkora jelentősége van a tagállamok számára és az Európai Unió egésze számára, és hogy milyen hatásai lehetnek annak, hogyha nem tudunk hamarosan jó megoldásokat találni. Különösen azért örülök, hogy itt lehetek, mert ezen a területen, talán még inkább, mint bármilyen más területen, biztos vagyok benne, hogy szükséges, a, és az egyetlen út az együttműködés egyetlen tagállam vagy európai intézmény sem tudja megoldani ezt a problémát. Az elnökség nagyon fontos, lehet számunkra, mint az elnökség, a tanácsi elnökség számára is. Egy kicsit szerényebb kell, hogy legyen, tehát mi csak a tanács elnöksége vagyunk. Eként a tagállamok között kell megpróbálnunk egyetértésre jutni, és együttműködésre, és utána együtt kell működnünk a parlamenttel, az Európai Parlamenttel és a bizottsággal is, megosztani a munkát, és így tudunk haladni. Amikor a migrációról beszélünk, akkor el kell mondanom azt is, hogy már menekült válság helyzetébe kerültünk. Látjuk a képeket, amelyek igen hangosan beszélnek, de az ember ki tudja kapcsolni az internetet, ki tudja kapcsolni a tévét, és el tudja dugni az újságpapírokat, de lehet, hogy néha szükséges is, hogy megőrizzük az épp eszünket, hogy egy pár pillanatig ne lássunk borzasztó képeket, de a valóság attól nem fog eltűnni. Úgyhogy nem csak az intézményi szintű problémákra kell, vagy kormányzati szintű problémákra kell megtalálni a válaszokat, hanem az emberek napi szenvedésére kell megoldásokat találni a biztonsági problémák kérdésére, és arra a kérdésre, hogy megpróbáljuk az embereket megóvni azon a helyen, ahol vannak, hogy ne kelljen az életük kockáztatásával és könyörtelen embercsempészek segítségét igénybe véve útra kelniük. Azoknak, akiknek van joga a védelmünkre, azoknak ezt meg kell adni, de azt is biztosítani kell, hogy elválasztjuk tőlük azokat, akiket nem tudunk nemzetközi védelem alá helyezni. Együtt érzünk azokkal, akiknek az elnyomás vagy a háború elől el kell menekülni, de ez nem egy olyan nyitott ajtós intézmény az Európai Unió, hogy bárki jöhet, aki csak akar. Meg kell védenünk a saját társadalmunkat, és éppen ezért fenntartható és hosszú távú perspektívákat kell kialakítanunk, hogy a migráció a kiváltó okait a gyökerénél kezeljük. Modernizálnunk kell a menedék adás modelljét is, tehát minél hamarabb kell fellépnünk, a menekültek hazájához közelebb kell fellépnünk, nem feltétlenül csak Európában. Azért kell ezt tennünk, hogy a menekülésük okát próbáljuk meg megoldani. Talán így tudnánk egy kicsit jobban ellenőrizni ezeket a migrációs hullámokat. És egy kicsit felélegezhetnénk, hogy végig gondoljuk, hogy mit kell tennünk gyakorlati határai is vannak annak, hogy a társadalmaink mit képesek elviselni akkor, amikor menedéket adunk rengeteg embernek. A nemzeti népességeket, a nemzeteket is elégedetnek kell látnunk, és mi kormányok függünk egymástól. Európai megoldásokra van szükségünk, nem nemzeti megoldásokra, ezek nem fognak működni, ezek halogatni tudják a problémát, és el tudják téríteni a problémát a szomszédos tagállamban, de nem tudják megoldani. Érezzük a nyomást, és az elnökségünk alatt tudjuk, hogy önök, az Európai Parlament is nagyot, nagyon sokat várt tőlünk ebben a kontextusban. Megpróbáljuk a lehető leghamarabb elindítani a megoldást felé vezető úton magunkat. Európát fel kell készítenünk arra, hogy a jövőbeli kihívásoknak is meg tudjunk felelni, hiszen ez nem egy egyéves probléma. Meggyőző módon össze kell fognunk a megoldásokban, és a migránsok beáramlásával kapcsolatban, ami oda vezetett, hogy a Schengeni rendszer megingott, és nem működnek úgy a külső határok, ahogy egykoron megállapodtunk benne. Ez más Európai Uniós vívmányokra, például a Dublini rendeletre is hatással van. Látjuk, hogy ez nem működik még nem tudjuk megoldani a problémát, nem már tudjuk valamilyen módon kezelni ezt a beáramlást, de nem tudjuk megfelelően ellenőrizni. És ez bizalomvesztéshez és feszültséghez vezet a társadalmainkban. Nem akarom azt mondani, hogy igaz vagy realista állítások azok, amelyek elhangzanak, de a gondolatok, a percepció már felmerült az emberekben, a félelem, és az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek, az Európai Intézményeknek és a kormányoknak meg kell mutatniuk azt, hogy képesek vagyunk visszaszerezni a kontrollt. Nem csak azért vagyunk itt, hogy beszélgessünk, hanem azért is eredményeket mutassunk fel. Csak így tudjuk a biztonság, integráció és hosszú távú fenntarthatósággal kapcsolatos aggályokat kezelni. Sajnos nincs egyetlen megoldás, nincs egyetlen olyan lista sem, amely olyan intézkedéseket tartalmazna, amelyek megoldanák a problémáinkat, és nem tudjuk egyik napról a másikra sem megoldani a problémát. A kockázatok sem rövid távok, és nem egyszerűek. Úgyhogy, hogyha nagyon hosszú távú, túl sok elemzésbe menő lépéseket teszünk, azzal akár le is fagyaszthatjuk magunkat a helyet, hogy közös megállapodás alapján tovább tudnánk lépni. Ezért a elnökségünk számára nagyon fontos, hogy ne bénuljunk meg, hanem lépésről lépésre próbáljunk meg előre haladni és megbirkózni a problémával. Az elmúlt hónapokban főleg a papíron látjuk a problémák megoldásának a lehetőségeit, de a végrehajtásra még nem került sor. Vagy legalábbis nem eléggé, erre jobban oda kell figyelnünk. Például az áttelepítési mechanizmus egy egyszeri korlátozott számra vonatkozó megoldás, ennek a kidolgozása is időbe terült, és szeretném most a parlamentnek megköszönni azt, hogy ön gyorsan sikerült elfogadniuk ezt a jogszabályjavaslatot, ami összesen hasonlítható azzal a rengeteg idővel, amelyet a tanács töltött vele. Ugyanerre az együttműködési szellemre lesz szükségünk az Európai Parlamenttel annak érdekében is, hogy a megoldások ne csak papíron létezzenek, hanem a terepen is. Amikor a megállapodások végrehajtásával kapcsolatos dolgokra térek rá, a hotspotok, a létrehozandó hotspotok, illetve a létrehozás alatt álló hotspotok, valamint az áttelepítések megvalósítása lenne nagyon fontos. Kinek kell először lépnie, minek kell először létrejönnie. Esetenként kell értékelnünk a helyzetet, és az a legfontosabb, hogy az országban, ahol érkeznek a migránsok, rögtön regisztrálják őket, és itt próbáljuk meg kontrollálni és ellenőrizni az áramlásukat. Ezért nagyon fontos, hogy meglegyenek a megfelelő létesítmények. Az is nagyon fontos, hogy visszafordítsuk azokat, akiknek nincs menedék joga. Aztán ott van a Schengeni térségről, a Dublini megállapodásról szóló folyamatos vita. Ez is alapvető fontosságú lesz az elnökségünk során. Már most látjuk, hogy az óriási számok miatt milyen nyomás nehezedik ezekre a rendszerekre. A jelenlegi megállapodásunk nem realisták, nem működnek, de néhány megállapodás, amit néha, amit a korábbiakban hoztunk, azok eredetileg is kudarcra voltak ítélve. Hogyha azt mondjuk, hogy csak azok az országok kell, hogy befogadják a menekülteket, ahol azok először belépnek, ez a Dublinnek a legszigorúbban vett értelmezése, ez eleve halára volt ítélve. Éveken keresztül más volt a gyakorlat, mint amiben papíron megállapodtunk, de el tudtuk ezt fogadni, mint, mivel az intézmények, a parlament és a tagállamok a gyakorlati következményekkel meg tudtak birkózni. Most azonban az látható, hogy az óriási megnövekedett számok miatt olyan nyomás van rajtunk, hogy nem mondhatom azt, hogy az összes megállapodásunkat dobjuk ki az ablakon, de azt sem tudjuk mondani, hogy a szolidaritás és a terhek megosztása nélkül hozott rendelkezéseket most betűről betűre kezdjük el betartani. Ez sem megoldás. Konkrét témákkal kapcsolatban van egy listánk, amikről az Európai Bizottság javaslatokat tett, vagy javaslatokat megtételét jelentette be az elkövetkezendő hónapokra vonatkozólag. Például az Európai Parti és Határőrség megerősítése. Természetesen ez nagy kihívás a holland elnökség számára, hogy legyen az elnökségünk alatt egy tanácsi nyilatkozat erről a témáról. Bölcs lenne, hogyha az önök elnökével mindjárt fel tudnánk venni a kapcsolatot, és össze tudnánk hasonlítani a véleményünket, hogy előkészítsük a három oldalú tárgyalásokat, hogy azok gördülékenyebben menjenek. Így jobban értjük majd, hogy ki mit gondol erről a témáról, és sikeresebb tud lenni az elnökségünk. És most lassan lezárom a nyilatkozatomat, hiszen lelkesedésemben már is túléptem az rendelkezésemre álló időt de talán a kollégám egy picit rövidebb befejezte, úgyhogy még pár mondat. Társjogalkotást szeretnénk végrehajtani önökkel, korán szeretnénk megpróbálni a problémákat kezelni, és mi, a holland elnökség, szeretnénk megtalálni azokat a hidakat, amelyeket a tagállamok és az intézmények között fel tudunk verni. A, aztán utána majd önökön múlik parlamenti képviselőkön, hogy át akarnak-e kelni ezen a hídon. Az európai együttműködés jövője és az Európai Unió jövője szempontjából azonban ez a hidak felépítése nagyon fontos. Köszönöm szépen, Dajkov miniszter úr, köszönöm mindkettőjüknek, hogy betartották a rendelkezésükre álló időt, és ezzel némileg azt is akarom mondani, hogy sokan jelentkeztek, mindenki szeretne hozzászólni. Azt kell mondjam, hogy azt tapasztaltam az előadásukban, hogy némileg óriási feladatok e, előtt állnak, amelyek óriási erőfeszítéseket követelnek majd meg önöktől a bel- és igazságügy témájában, azon dossziékra gondolok, amelyeket le kell zárnunk. Tehát azt javaslom, hogy először is ugye itt vannak a képviselők, említette Dajkov miniszter a trialógusokat, azok előkészítését láthatták az elmúlt hat, hat hónap során, hogy hogyan, milyen tempóban zajlik a munka, hogyan dolgozunk a trialógusokon, nagyon hatékony, produktív ez a munka. Most azonban kérdéseket fognak önökhöz intézni mindenről, úgyhogy figyelmeztetem önöket, vissza kell majd még, még térniük a kérdésekre. Kérem, hogy válaszoljanak meg, amit tudnak a jogalkotási témákban. És ahogyan azt a Luxemburg elnökség is tette, nyilván önök is komoly előrelépést érnek majd el. Lehet, hogy elcsodálkoznak azon, hogy miért figyelmeztetem önöket, hát majd meglátják a bírálatot ne vegyék rossz néven, hiszen csak most kezdődött az elnökség. Hallgassuk meg először a koordinátorokat. Tisztelt kollégák, ha nem bánják, akkor hallgassuk meg majd a koordinátorok kérdéseire adott válaszokat is, hiszen rövid válaszokat fogunk hallani minden bizonyal, és aztán meghallgatjuk a többi képviselőt is, van bőven időnk. de a néppárt koordinátora nincs itt, úgyhogy nem tudom, van-e itt valaki, aki helyettesítje, de helyettesíti, akkor Zippel asszonyjal kezdeném. Köszönöm szépen, és köszöntöm a holland elnökséget. Meg fogom próbálni röviden feltenni a kérdésemet. Az első kérdésem az volna, hogy a kiberbűnözésnek van egy közös definíció. Ha valaki pisztolyokkal például kirabol egy bankot, akkor ott bankrablásról beszélünk. Ha valaki pénzt emel le öt különböző bank számlájáról digitális úton, akkor ez nem bankrablás, hanem akkor ez már kiberbűnözésnek minősül. De miért? ez is bankrablás, csak éppen más eszközökkel hajtják végre. Van egy definíciónk az informatikai bűnözés témájában. És egyetértenek-e azzal, hogy különböző intézkedések szükségesek a nyomonkövetésükhöz, a felderítésükhöz? ami pedig a pénzügyi támogatást, a terrorizmus pénzügyi támogatását illeti. Igen, mindent megtehetünk Európában annak érdekében, hogy felderítsük a pénzáramlatokat, de hogyan próbálunk meg fellépni annak érdekében, hogy a terrorizmus sokkal nagyobb horderejű támogatását megakadályozzuk, amikor ezen támogatás olyan országokból jön, mint Szaudarábia vagy Törökország, hiszen ha ott nem tudjuk feltartóztatni ezt, akkor talán Európában sem leszünk erre képesek. Ami a terrorizmus elleni küzdelmet illeti Európában, én úgy tapasztalom, hogy sokkal jobban kell felhasználnunk a rendelkezésünkre álló eszközöket. A hétvégén olvastam a sajtóban, hogy az egyik párizsi elkövető úgy élt, hogy megpróbálta magát menekültként feltüntetni különböző európai országokban. Ez hogyan lehetséges? Úgy tűnik, hogy valóban itt egy komoly problémánk van a regisztráció az új lenyomatfelvétel terén, ugyanis hogyha ez bekövetkezett volna, akkor megtudhattuk volna, hogy egy adott személy egy adott új lenyomattal, de más néven szerepel a rendszerben. Tehát ez egy probléma, talán erre is nagyobb hangsúlyt kellene helyeznünk ha csak arról beszélünk, hogy lezárjuk a határokat és nem engedünk be senkit, nem elegendő. A migráció témájában egy modernizált védelmi rendszer szükséges. Egyetértek azzal, hogy menedéket kell nyújtanunk a származási országokban és a tranzitországokban is a menedékkérőknek. De a benyomásom, amikor a vitát követem a közvéleményben, illetve a kormányzatok között, az emberben könnyen kialakulhat az a benyomás, hogy az a szándékunk, hogy a harmadik országokban tartsuk az összes menekültet. De ha például Törökországról, Jordániáról, vagy Libanonról, vagy Pakisztánról beszélünk, ezek olyan országok, amelyek sokkal szegényebbek, mint a legtöbb európai ország. Tehát valóban az a célunk, hogy csak ott maradjanak a menekültek? Alig ha hiszem, alig ha gondolom azt, hogy alig ha lehet ez az önök szándéka. De ha tényleg erősíteni szeretnénk a harmadik országokat ezen a területen, akkor jó példával kell előjárnunk a menekültek irányában tosított bánásmód terén. Tehát van itt még feladatunk, azt hiszem. Nem csak a befogadás, illetve a regisztráció a fontos, hanem az integráció terén is van még tennivalónk. És szeretnék egy rövid megjegyzést tenni arról, amikor azt halljuk hébe-hóba, hogy nálunk az állampolgárok nem akarják a menekültek, menekülteket. Azért mondják ezt talán, mert számos közszereplő politikus ezt állítja. Gyakran nincs olyan politikai párt vagy kormány, aki ennek az ellenkezőjét állítaná. Az emberek csalódottak, és nem látnak más megoldást ebben az esetben természetesen ők is erre az álláspontra helyezkednek. Szükségünk van arra, hogy európai szinten és a tagállamokban is politikai szinten foglalkozunk ezen kérdésekkel. És egy rövid megjegyzésem lenne Schengen témájában, ami a menedék hullámot és a terrorizmust illeti. Sokan azt mondják, hogy fel kéne függeszteni a Schengeni rendszert, és ellenőrzéseket kellene bevezetnünk a határokon de eléggé biztos vagyok abban, hogy ez a menekülteken nem segítene, Másodszorban pedig, ha egy második lépésben lezárjuk a nemzeti határokat, akkor figyelembe kellene vennünk azt is, hogy ez eh, a menekültügy eh, rossz téves kezelése egyfelől, másfelől pedig a gazdasági helyzetre is komoly kihatással lesz a tagállamokban. Tehát eh, kezdjük ezt most előről. Én biztos vagyok abban, hogy képesek leszünk támogatni önöket, megoldásokat tudunk találni, és képesek leszünk meggyőzni a tagállamokat, hogy jobban bánjunk a menekültügyet, jobban kezeljük a menekültügyet itt is, és a tagállamokban is. Az ICR nevében Kirkhope úr. Köszönöm, elnök úr. Mindenkinek boldog új évet kívánok. Ez egy nagyon nagy kihívásokat jelentő év Szeretném különös tekintettel köszönteni a holland elnökséget, és azon alapelveket, azon fő témákat, amelyeket felvázoltak. Nagyon röviden szeretném ezeket érinteni, és aztán konkrétabban áttérnék a, a migráció témájára. Az érvük, hogy a lényegi kérdésekre szeretnének összpontosítani, és többletértéket biztosítani ahhoz képest, amit a tagállamok is megtetnek, ez számomra észszerűnek tűnik. Az együttműködésre kívánják helyezni a hangsúlyt. Ez azt hiszem, hogy most tényleg rendkívül fontos, tekintettel arra, hogy milyen nyomással, milyen kihívásokkal néz Európa most szembe. A tagállamok közti együttműködés nem csak elérhető, hanem nagyon is szükséges cél, ezért ezt örvendetesnek tartom és azon témákra kell hangsúlyt helyeznünk, amelyek által az Európai Unió és az európai tagállamok erősebbek lesznek, és jobban meg tudnak birkozni majd a kihívásokkal, illetve a fenyegetésekkel a világban. Legyenek azok gazdasági vagy más természetűek, amelyekről nagyon is sok mindent tudunk, például a biztonsági kihívásokra gondolok. Ezen pont kapcsán megemlíthetjük azt is, hogy a holland elnökség Szlovákiával és Máltával, a két soron következő elnökséggel működik együtt fokozottan. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen jó. Örülök annak, hogy együttműködnek a további elnökségekkel is, ez jó lesz Európa, valamint a soron következő elnökségek számára is. Ha megengedik, hogy most konkrétabban fogalmazzak, először is Dublin szeretném megemlíteni. Rendkívül fontos, mindez, hiszen elérkeztünk a Dublini rendelet felülvizsgálatához, kulcsfontosságú ez. Egy olyan Dublini rendeletre van szükségünk, amelyet az összes tagállam tiszteletben tart. Minden, ami a rendeletben szerepel, az fontos, hogy érvényesüljön, és a Schengeni tagállamok, a Schengeni státusz össze kell kapcsoljon azzal a tényel, hogy a tagállamok képesek-e ellátni, vagy sem a kötelezettségeiket. Sokkal egyértelműbb szabályokra van szükség az együttműködés témájában, amelyet a Dublini rendelet hangsúlyoz. És amit még szeretnék megemlíteni, az a radikalizáció. Úgy gondolom, hogy sokszor beszéltünk már erről itt ebben a szakbizottságban és a parlamentben is, többször elmondtam már, hogy a radikalizáció alapvetően egy saját problémánk, amelyért mi vagyunk felelősek. Mi vagyunk felelősek azért, ami történik. Én személy szerint is felelősséget érzek, ahogyan gondolom a többi jogalkotó is, és minden bizonyal a bizottságban, valamint az elnökség tagja is egyetértenek ezzel a terroristák üldözése, a terroris, terroristák elleni vádemelés azt hiszem kulcsfontosságú, de meg kell néznünk, hogy mi váltja ki ezt a problémát. Fel kell tartóztatnunk, meg kell állítanunk a radikalizációt annak kezdetekor, és nem pedig úgy, ahogyan az gyakran tesszük, egy folyamat végén, amikor ez a probléma már veszélyessé válik. Szeretném tudni, hogy az elnökség mit kíván megtenni annak érdekében, hogy jobban teljesítsünk ezen a területen a fél év során, és minden bizonyal hatékony lesz az együttműködésünk e területen. Most pedig Wikström azt következik az ALDE részéről. Köszönöm, és én is üdvözlöm a holland elnökséget, Örömmel fogunk önökkel együttműködni. Önök egy nagyon fontos időben veszik át az elnökséget, nagy kihívások előtt állunk, és szeretnénk önökkel együttműködni. Szeretnék most néhány olyan dologról beszélni, ahol előrelépésre van szükség. Először is a luxemburgi elnökség alatt minden tagállamot megpróbáltak rávenni arra, hogy a relokációs tervben méltányos szerepet vállaljanak. Látjuk, hogy a bizottság beszámolt arról, hogy milyen csalódást okozó az eddig elért eredmény ezen a területen, gyakorlatilag szinte eh, siralmas a helyzet mert ugye volt egy kötelezettségvállalás, és ön is említette, miniszter, hogy a parlament gyorsan lépett, valóban három nap alatt döntés született a parlament részéről, miközben a tanács még mindig ül ezen az ügyön, tehát amilyen, az a jó csapatmunka, amiről ön beszélt, az most önökön áll. A kérdésem az az, hogy hogyan fogják rábírni a tagállamokat arra, hogy vállaljanak kötelezettséget arra, hogy együttműködjenek és méltányosan hozzájáruljanak a probléma megoldásához azért, hogy a relokációs tervek ténylegesen megvalósulhassanak. Ami az új Dublini javaslatot illeti, az év vége előtt az EP tárgyaló delegációja formálisan azt javasolta, hogy egy minimális megközelítést kell elfogadni, meg kell egyeznünk abban a kísérő nélküli kiskorúak ügyében, ami azt jelenteni, hogy kodifikáljuk a már létező bírói ítéleteket. Sajnálatos módon ez a javaslat a belügyi és igazságügyminiszterek körében nem aratott sikert, hogyan kívánnak tovább lépni ebben a kicsi, de fontos kérdésben. És az alapvető jogok, valamint a jogállamiság témájáról is beszélnünk kell, nem csak azért, mert erről mindig beszélnünk kell, hanem Azért is, mert az Európai Uniónak az alapvető értékeiről van szó, és ezeket az értékeket több tagállamban veszélyeztetik. Ismét említhetném Magyarországot, de most inkább Lengyelországot emelném ki és ezen kívül is vannak olyan tagállamok, ahol aggasztó jelenségek figyelmtehetőek meg. A holland elnökség terveze valami fajta kezdeményezést és ennek megfelelően a tanács végre felhagyna azzal a politikai hallgatással, amely hosszú ideje jellemzi és amely igazándiból senkinek az érdekét nem szolgálja azokon kívül, akik alásni igyekeznek az alapvető értékeinket és jogainkat. Jó lenne látni, ha, hogyha végre egy elnökség hajlandó lenne magára vállalni ezt a feladatot. Köszönöm. De Jong úr következik a GUE részéről. Köszönöm megragadom ezt a lehetőséget, hogy hollandul beszél. Ministers, eh, veel succes bij het eh, voorzitterschap. Én is eh, minden jót kívánok az elnökségnek, és remélem, hogy sikerül majd számos területen előrelépnünk, és jó megoldásokat találnunk, mert mindenkinek ez állna érdekében. Általános megjegyzésként azzal kezdeném, hogy az elnökség pragmatikus dolgokat mondott, össze akarják hozni a különböző feleket, megállapodásra törekednek, és kompromisszumokat szeretnének elérni. A Hollandia mindig egy olyan ország volt, amely nagyon sok emberi jogi megállapodáshoz csatlakozott, és az emberi jogok kellene, hogy legyenek a, legyen a mottója ennek a mostani holland elnökségnek is. Ön is, önök is beszéltek a jogállamiság fontosságáról, és itt felmerül a bíróknak a szerepe. És én tudom, hogy ebben a témában is folyamatban van egy párbeszéd. Én eh, igazságügyminiszterként például oda mennék a lengyel eh, igazságügyminiszterhez, és azt mondanám, hogy a jogállamiságra igenis oda fogok figyelni az elkövetkezendő fél évben. Ezt nem látom, tehát eh, azt a következtetést vonom le, hogy nincs nincs bátorság lépéseket tenni. Igazándiból alapvető emberi jogokról is szó van itt. Én nagyon szívesen együttműködök a holland elnökséggel, és remélem, hogy fogunk eredményeket elérni ezen a területen is. Most pedig akkor a menekült kérdésről beszélnék. Itt igazándiból persze beszélhetünk hosszú távú megoldásokról, de most a, ha körülnézünk, akkor iszonyatos zűrzavart látunk. A legnagyobb vesztesei ennek a helyzetnek maguk a menekültek, akiket nem megfelelően fogadnak, akiknek nincs reményük arra, hogy gyorsan feldolgozzák a kérelmüket, és a hotspotok témájában is elég nagy vonakodást látunk. Ön azt mondta, hogy a, abban a helye, tehát azokban a régiókban kellene a befogadásukat jobbá tenni, ahol most élnek, ami egy hosszú távú cél természetesen, és ebben egyetértünk. De itt Európában nekünk az azonnali problémákat kell megoldanunk, ehhez egy elkötelezett elnökségre van szükség. Egy nagyon konkrét és akut probléma az, amit calais és Dunkirkben látunk. Ott Dunkirkben 2500 ember torlódott fel, egyre nehezebbé válik az átkelés Nagy-Britanniába. Ez nem csak egy helyi probléma Belgiumot és Hollandiát is érinti. A belga kormány aggódik a az események miatt. Milyen konkrét intézkedéseket lehet tenni rövid távon annak érdekében, hogy Franciaországra nyomást gyakoroljunk, hogy ne nézzen félre, hanem ott benyújthassák az emberek a menedékjogi kérelmük, menedékkérelmüket. Szergentini asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a két miniszter urat, és azzal kezdeném, hogy az Alkotmánybíróság kérdését vizsgálom meg. Értem, hogy a miniszterek kicsit bizonytalanok abban, hogy mit várhatunk Donald Tusk-tól, vezetőségi válságot vetítenek előre, de most a felelősség a holland elnökségé. Vizsgálják meg, hogy milyen helyzet Lengyelországban, és mutassák meg az Európai Bizottságnak és a parlamentnek, hogy a tanács támogatja azt, hogy ezt az antidemokratikus megközelítést kezelni kell. A holland adminisztráció mit tett az elmúlt időszakban az elnökségük megkezdése előtt. Beszéltek például arról, hogy korlátozzák azon emberek utazását, akik gyűlöletbeszédben vettek részt. Milyen helyzet ezzel kapcsolatban? Wilders urat például nem engedték az Egyesült Királyságba utazni. Akkor ő most gyűlöletbeszédet hangoztatott, vagy nem? Vagy amikor a vallásról beszélünk, tudjuk, hogy pontosan mi a helyzet. Tudjuk, hogy konkrétan miről beszélünk akkor, amikor a gyűlöletbeszédet emlegetjük. A holland bíróság most azt mondta ki, hogy nem fognak Magyarországba kiadat, kiadatásokat foganatosítani, azért, mert a fogvatartás körülményei Magyarországon annyira agasztóak, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezmény harmadik cikkét nem teljesíti ez az ország. Nincs idő, ideje vitát kezdeni az európai letartóztatási parancsról, és ezt felülvizsgálni? Annak érdekében, hogy a gyanúsítottakat meg lehessen védeni? Az eljárás mindkét végén, ha mondhatom így, mindkét résztvevő országban? És végül a biztonság kérdéséről. Szeretném tudni, hogy a belső, defi- belső biztonságnak a definíciója megszületette már. A terrorizmus elleni küzdelem ugyanis nagyon fontos helyet foglal el a napi rendünkön, ezt látjuk, de a belső biztonságnak a definíciói rendkívül különböznek egymástól, nagyon sok különböző verziót láttunk, és amikor a határokon átnyúló veszélyről beszélünk, akkor nem tudunk ezzel ellen fellépni, ha csak nem minden ország ugyanazt a belső biztonsági definíciót alkalmazza a menekültekkel kapcsolatban. Weitenhofban ez egy holland televíziós program, azt hangzott el, hogy a migrációs hullámot nullára kell csökkenteni, és Európa csak akkor lesz képes Törökországnak fizetni. Próbálják elérni a holland elnökség alatt? Illetve mondhatnának pár szót arról, hogy a kifizetések hogy fognak kinézni. A három milliárdból egyelőre még semmit nem fizettünk ki, ha jól tudom. Az országok jelen pillanatban azon küzdenek, hogy kinek kéne, mikor mit fizetnie, és hogyha a számokat nézem, amiket az Európai Bizottság néhány naponta frissít a menekültek áttelepítésével kapcsolatban Görögországból és Olaszországból. Hollandia másfél hónappal ezelőtt azt mondta, hogy készek befogadni az első száz menekültet az 1500-ból, lehet, hogy több mint 1500. Tehát, hogy az első százat most hajlandóak befogadni, de ez, ezzel nyilatkozat óta semmit nem hallottam a konkrét cselekvésről. Úgyhogy szerintem ezt lehet, hogy majd akkor fogjuk tudni csak megbeszélni, amikor a hotspot feláll. De világos, hogy a hollandi egy oldalról azt mondja, hogy cselekednünk kell, és gyakorlatias elnökséget szeretnénk látni. De ezt csak akkor tudjuk elérni, hogyha Hollandia tényleg tesz is valamit, és például befogadja ezeket a menekülteket. Luxemburg már megtette, ők már befogadtak néhány menekültet, de hát ez egy kicsi ország. Aztán a határok védelme. Tudnák-e világosabbá tenni azt, hogy milyen javaslatok születtek? Valaki azt mondta, hogy kellene egy mini Schengent felállítani. Egy tegnapi tévéműsorban ez egy kicsit függőben maradt, de a miniszterelnök azt mondta, hogy ha nem tudjuk csökkenteni a menekült áradatot, jelentős mértékben, akkor Hollandia kevesebb menekültet fog befogadni. Most pedig Ferrara asszony következik az RDD e frakció részéről. Bene, Köszönöm szépen, miniszter úr. A különböző jogszabályjavaslatok mellett természetesen fontos komoly munkát végezni ezekkel kapcsolatban, de meg kell fontolnunk még azt is, hogy a tagállamok közti együttműködés hogyan javítható. Ez volna itt a lényegi kérdés. Mindaz, amit elmondok, lehet, hogy magától értetődőnek tűnik, de hangsúlyoznunk kell, hogy tényleges együttműködés valósuljon meg a tagállamok között. Úgy tűnik, hogy hiányzik a politikai szándék hogy együttműködésre törekedjenek. Nincs olyan irányelv vagy rendelet, amely megoldást szolgáltathat erre a problémára, hogyha a tulajdonképpeni szándék hiányzik a tagállamok között. Láttuk ennek kapcsán azt is, hogy mi történik minden egyes jogszabály tervezett javaslat kapcsán, amelyet az Európai Parlament jóvá hagyott. A tanácsban Ezeket mindig beterjesztették, de különböző nehézségek merültek fel, pontosan azért, mert nincs szándék az együttműködésre a tagállamok között. Láthattuk a párizsi események kapcsán is, hogy az információ csere nem működik. Hallhattuk, hogy vannak információk, csak éppen az, az információ megosztása, az információ csere az, ami akadozik. Azért, mert nincs szándék az együttműködésre a terrorizmus elleni küzdelem esetében is hangsúlyoznunk kell, hogy nagyon sok még a tennivaló ezen a téren, illetve a szervezett bűnözés, a korrupció elleni küzdelem terén is nagyon sok mindent kell még javítani. Rengeteg javítani való van még. Az első lépés azonban az, hogy az együttműködést javítsuk. Úgyhogy fel kell tennünk azt a kérdést, hogy közösségi szinten milyen mértékben lehet lépéseket tenni, és mely területeken fontosabb talán a tagállamok közti együttműködési szándék is, hiszen hiába születnek jogszabályjavaslatok, hogyha meghiúsulnak az együttműködés szándéka miatt. Hallottuk azt is, hogy a jelenlegi rendszer nem, nem működik, ez kudarcot vallott, hiányzik a szolidaritás, az együttműködés, ismerjük a számokat, amelyek gyakorlatilag nevetségesek a menekültek befogadása terén. 129 ember fogadtak be 60 ezer közül, hát ez nevetséges és az is nevetséges, hogy még mindig nem sikerült előrelépnünk. Azt is elmondta eh, miniszter úr, hogy szigorúbban kellene fellépnünk a migráció eh, témájában, az a jogellenes migráció terén. Őket vissza kellene fordítanunk. Na de hogyan? Hogyan akarják ezt végrehajtani? Hogyan tudjuk eh, őket visszaküldeni úgy, hogy egyidejűleg tiszteletben tartsuk az alapvető jogaikat? Ha egyszer nincsenek kétoldalú megállapodások, nem lehet így ezt a gyakorlatban végrehajtani. Nem tudom, hogy ezt a javaslatot hogyan akarják érvényesíteni. És végül Schengen kapcsán beszélnünk kell arról is, hogy működik-e vagy nem működik-e a rendszer máskülönben nincs értelme ennek az egész vitának. Akarjuk-e a mozgásszabadságot, vagy nem? Szeretném tudni tehát, hogy melyek az önök céljai, ki hozza meg a döntéseket, hogyan akarják lebonyolítani ezt a vitát. Most a szabad mozgás jogát vagy biztosítjuk, vagy sem. El kell dönteni azt is, hogy beszéljünk egyáltalán erről, hiszen az Európai Unióban ez egy alapvető jog. Mérlegelték-e azt, hogy az Európai Unió jövője szempontjából ez milyen hatással lesz? És az alapvető jogok, a jogállamiság témájában én voltam a 2014-ig tartó időszakra vonatkozó helyzetről készült jelentés előadója. Tudom, hogy nehéz megoldást találnunk, nehéz többséget szereznünk, ami a monitoringot életi. Szeretném tudni, hogy önök milyen javaslatokat kívánnak előterjeszteni annak érdekében, hogy az alapvető jogokat tényleg szavatoljuk a különböző tagállamokban, és tényleg megértsük, illetve megismerjük azt, hogy hogyan lehet preventív módon fellépni a tagállamokban. Tehát az a fontos, hogy az emberi jogok megsértését meg tudjuk előzni. E Néppárt részéről a következő beszél. A, presentazioni li, li kollégáimnak is mondom, hogy üdvözlöm a holland elnökség um, előadását. Máltai vagyok, és számomra nagyon fontos, mint máltai elnökség a következő trió elnökség, a máltai elnökséget is magában fog foglalni, ezért Málta nem csak mint egy szigetország, hanem itt az elnökség várományosa is nagyon fontosnak tartja az együttműködést a holland elnökséggel. Az elmúlt parlamenti választásokra a felkészülés a múlt évben megkezdődött. Most a migrációról szóló jelentésen dolgozunk, én kollégámmal, Adam Kengével együttműködök ezen a feladaton, és az összes probléma, amit önök is felvetettek, szerepelni fog ebben a jövő hétfő este Strasbourgban bemutatandó jelentésben. Néhány fontos pontra szeretnék kitérni. El kell ismernünk azt a tényt, hogyha a Dublini rendeletet akarjuk megvitatni, és meg akarjuk találni azt, hogy mi az, ami egyelőre kudarcot vallott a migrációval kapcsolatban az uniós joganyagban, akkor meg kell hívnunk a holland elnökséget, hogy a szolidaritásról, az áttelepítésről együtt folytassunk vitát. Mindazonáltal azt kell mondanunk, hogy hat hónap alatt nem sok minden történt, és hogyha ezt az aránytalan felelősségelosztást, ennek a problémáját kezelni akarjuk, akkor párbeszédre van szükség az elnökséggel, és el kell ismernünk azt elsősorban, hogy eddig nem sikerült előrelépést tennünk. A néppárti frakció szeretne ragaszkodni ahhoz, hogy az európai menedékjogokat tartsuk be. És ezért nyomást kell gyakorolni azokra az országokra, amelyek nem hajtották végre az irányelv és az egyéb vonatkozó rendeletek minden pontját. Nagyobb nyomást kell helyezni ezekre az országokra, és az elnökségnek nagyobb nyomást kell helyezni az országokra azért is, hogy minden egyes részletet betartsanak. Közös normák legyenek, és nagyon fontos ez, hogy az alkalmazandó törvényeket mindenki egyformán tartsa be. Ami a határőrizetet illeti, számunkra a néppárt számára üdvözlendő a javaslat, ami az Európai Bizottságtól érkezett, és szeretnék továbbiakban is dolgozni ezen a témán. Elnök, köszönöm szépen! A minisztereket arra kérném, hogy először a koordinátorok kérdéseire reagáljanak, és utána még 13 képviselő további kérdéseket fog ö, fölvetni, úgyhogy nem minden töltényüket lőjék el még egyelőre, mert valószínű, hogy ezekre a kérdésekre még kitérnek a többi kollégák is. Egy 5-6 percben, ha tudnának első körben reagálni. Köszönöm szépen, elnök úr! Számomra nagyszerű, hogy itt lehetek, és a tanácson kívül is tudok beszélgetni a tisztelt képviselőkkel az, ezekről a fontos pontokról. Elsősorban először a terrorizmusról. Az elnökség szeretne az operatív intézkedések végrehatás, végrehajtására koncentrálni, amit az új stratégiában soroltunk fel. Különösen hangsúlyoznám a megerősített információ megosztás fontosságát, amit kiemeltek a képviselők is. Az egyik fő téma amit a formális tanácsülésen önnel is elnök úr, aki valószínűleg jelen lesz, meg fogunk vitatni, az az, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy az információ megosztás valóban megvalósul. Másodszorban pedig a megállapodott jogszabályok betartása, különösen az EU PNR rendszer végrehajtásáról fogunk tárgyalni. A tanács mindig szeretné az állampolgárok biztonságának a megóvását, és közben a jogaik védelmének a biztosítását elérni. Kölkop úr nagyon kedves szavait köszönöm. Nagy reményekkel tekint a holland és a trigóelnökség elé. Köszönöm ezeket a megjegyzéseket. De aztán feltett nekem egy kérdést a radikalizációról. És azt gondolom, hogy a bizottság, a tanács és a parlament is nagyon sokat beszélt már erről, és az egyik jó példa az az internetes kereső egység, az Internet Referral Unit az Europolon belül, ami nagyon hatékonyan tudja felhasználni a korábbi tapasztalatokat és a brit kollégák tapasztalatait az Egyesült Királyságból. Ami a radikalizációt illeti, a tanács látja, hogy ez különösen olyan terület, ahol a bevált gyakorlatokat meg kell osztani egymással. És ami a gyűlöletbeszédet illeti, különösen fontos, hogy ez megvalósuljon. Február 1-én és 2-án lesz egy radikalizáció ellenes és szél, erőszakos szélsőségeség ellenes témákkal foglalkozó konferencia, ahol mindezt meg fogjuk vitatni. Szargentini képviselőasszony szintén felvetette a gyűlöletbeszéd kérdését, a tanácsban beszéltünk erről, és két dologról döntöttünk. Az egyik, hogy a bevált gyakorlatokat megosztjuk egymással, a másik pedig, hogy két oldalú kapcsolatokat veszünk fel a konkrét emberekkel kapcsolatban, akik gyűlöletbeszédet alkalmaznak. Itt is látható, hogy az együttműködés kulcsfontosságú a siker szempontjából, az Internet Referral Unit és a terrorizmus elleni központ bevonásával. Wikström asszony a jogállamiságról kérdezett, és hasonló kérdéseket vetettek fel, például Jong kolléga és Szargentini asszony is. A hollandiai, vagy a lengyelországi fejlemények és az alkotmánybíróság kérdése állampolgár, vagy jogállamisággal kapcsolatos kérdéseket vetett fel. Nagyon fontos az, hogy az alapjogokat az Európai Unió minden tagállamában betartsák, ezért a, pol, a holland, hm, a lengyel parlamenttel és az Európai Bizottsággal is felvettük a kapcsolatot. Az Európai Bizottság álláspontjáról a közeljövőben fogunk több információt kapni. Az Európa Tanács és a lengyel parlament reakciója is nagyon fontos lesz, ezeket érdeklődéssel várjuk. Január 19-én a lengyelországi plenáris ülésén a parlament érinteni fogja ezt a kérdést. A tanácselnökség részéről a külügyminiszterünk kollégánk lesz jelen. Jong úr megkérdezte, hogy fel fogom-e venni a kapcsolatot lengyel kollégáimmal? Természetesen igen, mint tanácsi elnök a lengyel kollégámmal nagyon sok különböző témában felveszem a kapcsolatot, de ezeket az aggályokat is fel fogjuk vetni nekik a jogállamiság körében. Szipel asszony a kiberbűnözéssel kapcsolatban tett kérdést. Van-e közös definíciónk erre? Hát, ha lenne, akkor ezt nyilván már kommunikáltuk volna. Hogyha a kiberbűnözésnek egyáltalán létezik is definíciója, mindenkinek van valami érzése ezzel kapcsolatban, de magának a definíciónak a szélére vannak aggatva ilyen különböző kis karácsonyfadíszek, amik minden országban más hogy néznek ki. A holland elnökség azt látja, hogy a kiberbűnözés az új kihívásokat támaszt előttünk. A hagyományos bankrablás esetén nagyon világos volt az, hogy például mondjuk melyik eh, ügyész tudja a vádat, eh, melyik ügyész tud vádat emelni az elkövetővel szemben. De hogyha mondjuk az elkövető Németországban él, az áldozat pedig Görögországban, akkor már joghatósági problémáink merülnek fel, és ez az egyik olyan kérdés, amivel kapcsolatban a holland elnökség szeretne tovább lépni a vitában az elkövetkezendő hat hónapban. Aztán volt egy kérdés a pénzügyi támogatással kapcsolatban is. Hát ez egy olyan vita, ami az Európai Bizottság javaslatai alapján hamarosan le fog zajlani. Hát a is tudja, hogy meg kell vizsgálnunk ezt a problémát és ezt a kérdéskört, mert hogyha előre akarunk lépni a terrorista szervezetek finanszírozásának csökkentése terén, akkor erőforrásokat kell felszabadítani erre. De Jong úr megerősítette, és ezt köszönöm, hogy ő is hajlandó együttműködni az eszmecserében a jogi adatokkal kapcsolatban. A tanács üdvözli ezt a megerősítést, és már is várom hogy felvegyük a kapcsolatot és együttműködjünk a jövőben. Szargentini asszony feltett egy kérdést Magyarországgal kapcsolatban is, és a holland bíróság ítéletével kapcsolatban. A helyzet a következő. A holland bíró felfüggesztette a Magyarországra való kiadatását egy gyanúsítottnak a végső határozatot a tanács még várja, és ez után fogjuk a következtetéseinket levonni, hogyha úgy látjuk, hogy szükség van rá. Figyelembe fogjuk venni az európai letartóztatási parancsal kapcsolatos álláspontot is, hogyha szükség lesz rá. Ferrera asszony a terrorizmus elleni küzdelem és az információ megosztás kapcsán tett fel kérdést. Én mint az elmúlt évben a tanácsnak tagja, azt a véleményt alakítottam ki, hogy a tagállamok meg vannak győződve arról, hogy rendkívül fontos az információcsere. Egy informális miniszteri ülésen fogunk foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet az információcserét javítani, például a tűzfegyverek, lőfegyverek kapcsán, valamint más terrorizmus elleni stratégiák kapcsán. Meggyőződésem, és szerintem a tanács összes tagja osztja ezt, hogy az együttműködés rendkívül fontos, egy kulcs eleme a szervezetbűnözés bűnözés, és a terrorizmus elleni küzdelemnek. A holland elnökség ezzel teljesen tisztában van. Elnök úr, azt hiszem, hogy reagáltam néhány kérdésre. Igen, igen, jön még majd. Köszönöm szépen, miniszter úr, Tajkov úr, öné a szót. Tudom, hogy vannak sok kérdés elhangzott, már lesznek is még kérdések. Talán 5-6 percben az eddigi felvetésekre, ha tudna válaszolni. Rendben. Nem fogok abba a kísértésbe esni, hogy megválaszolom 5-6 percben a könnyű kérdéseket, és aztán arra hivatkozok, hogy lejárt az időm. Több kérdésre utaltak többen Először is, ami az áthelyezést illeti, mi az, amit eddig elértünk, és mi az, amit nem. Úgy gondolom érdemes megjegyezni, hogy ha megnézzük a jelenlegi számokat, nem azt, azt kell mondjuk, hogy az áthelyezés lehetséges, az áttelepítés lehetséges, az áthelyezésre is szükség van. Fontos, hogy működjön a regisztráció, és ez még folyik, az összes hotspotot létre kell hozni, és ebben a szakaszban a menekültek regisztrációjára van szükség, új lenyomatokat kell felvenni, hogy azokhoz aztán hozzáférjünk a rendszerben. Elemeznünk kell a menedékkérők helyzetét, az egyéni eseteket, nem a menedékkérelmeket kell most értékelni, hanem először is azt megállapítani, hogy a 75%-os kontingensbe beleesnek-e, és meg kell vizsgálni azt, hogy vannak-e hozzátartozóik egy adott tagállamban, van-e értelme az áthelyezésüknek, van -e egyfajta logikus hely, van egy olyan hely, ahova logikus volna őket áttelepíteni. Mindez most még nem adott, ez a munka még nem zajlott le. Tesztelnünk kell a rendszert, hogy megállapítsuk, hogy jól működik-e. A holland álláspontra kérdeztek, két kontingenssel kezdjük ezt, Olaszország és Görögország arra számítunk, hogy megérkezzenek a héten az első emberek, akiket majd át lehet helyezni de ez nem egy olyan folyamat, ami automatikusan működik. Ez még nem működik, a tagállamok nem állíthatják azt, hogy megvárjuk, amíg az összes hotspot úgy működik majd, ahogyan azt terveztük, még mielőtt átszállítanánk az embereket, hanem egy megfelelő folyamatra van szükség. De ez azt sem jelentheti, hogy mindenki ott, ragad, ott ragadjon abba az országba, ahol belépett az Európai Unióba. Eddig egy informális rendszer működött, az emberek egy adott országba érkeztek, általában nem regisztrálták ott őket, és ők maguk helyezték át saját magukat egy másik országba. Nem jelenti ezt az, ez a rendszer most azt, hogy az emberek ott ragadjanak egy adott országban, tovább kell lépnünk. ellátogattam decemberben az érintett görög szigetekre, de és állíthatom, hogy nem könnyű a helyzet. Megértem, hogyha az emberek azt állítják, hogy még nem értünk el oda, ahova szeretnénk, de azt sem akarom állítani, hogy nem történt semmi eddig. Gyakran előről kell kezdenünk az egész folyamatot. Vannak olyan szigetek, ahol a nulláról kezdenek, vannak ahol olyan esetek, ahol már működik egy rendszer, amelyet ki kell igazítani. Tehát kérdés az is, hogy miért vesznek le olyan nyomatokat bizonyos helyeken, máshol nem. A komputerrendszerek kapacitása gyakran nem elegendő, vannak emberek, akiket nem regisztrálnak modern eszközökkel, a jurodak rendszerbe nem kerülnek bele az adataik. Tehát egy árnyaltabb képet kell nyernünk erről a helyzetről. Nem azt akarom állítani, hogy elegendő már a tempó vagy sem. Természetesen csak akkor, csak úgy jutunk előre, hogyha a tanácsi határozatot végre tudjuk hajtani. Aztán további kérdések kapcsolódtak a Schengeni rendszer jövőjéhez nem javaslatokra szeretnék most utalni, elképzelésekre inkább, amelyeket megvitattak különböző országokban, például Hollandiában. Nem állítom, hogy ez már egy javaslat. A célunk az, hogy a Schengeni rendszer lehetőleg jobban működjön. Itt nem A, B vagy C tervről van szó. Az nem is arról van szó, hogy kérdőjelezik e a tagállamok a Schengeni rendszert. 2015 tavaszán úgy gondolom, hogy már folyt az elemzés arról, hogy ha nem tudunk olyan megoldásokat felmutatni, amelyeket az összes tagállam vállal, a Schengeni tagállamok, akkor lehet, hogy veszélybe sodorjuk a Schengeni rendszert. Ezt senki sem kívánja. Ez nem egy olyan elemzés, amelyre szeret, amelyhez el szeretnénk jutni nem arról van szó, hogy a tagállamoknak meg kell osztaniuk a terheket. Közös teherviselésre van szükségünk. Nem azt akarjuk, hogy visszaállítsuk a határellenőrzéseket, senki sem akar ilyesmivel viccelődni, ha ezt valaki meg akarta volna tenni, már megtette volna, de a tagállamok szerintem vonakodnak. Nem azért teszik meg, ezt nem azért folyamodnak ez a megoldáshoz, mert eh, ehhez van kedvük, hanem adott esetben nincs más választásunk. Tehát eh, azt hiszem, hogy logikus, ha azt is figyelembe vesszük, hogy eh, a közös teherviselésre mind a 28 tagállamnak szüksége van és jó megállapodásra van szükség a régióbeli országokkal is. Ez lenne az a terv, a közös erőfeszítés, aztán vannak ennek különböző módozatai, de mindannyian tudjuk, hogy nem magától értetődő az, hogy megállapodásra jutunk, és egy ilyen esetben az is logikus, ha valaki elgondolkodik azon, hogy milyen alternatív megoldás lenne lehetséges. Tehát ez még nem egy javaslat, hanem egy másik megoldás lehetne, de azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy ha nem tudunk megoldást találni, nem várhatjuk el a tagállamoktól vagy a kormányzatoktól, hogy azt állítsák, hogy az a terv nem működött, akkor most ne tegyünk semmit, ezt el kell kerülnünk. De ebben az értelemben úgy vélem, hogy így jobban látják, hogy milyen kontextusban került sor ennek a kérdésnek a megvitatására. Itt nem egy javaslatot terjesztettünk tehát elő, hanem hát megvitattuk We want to hear more of that kind of thing. Um... Nyilván majd erről később sokat hallunk még, illetve akarunk még kérdezni, és biztos vagyok arról, abban, hogy a kollégák még Schengenről, illetve a migrációról kérdeznek, akkor majd ki tudja egészíteni mindazt, amit most mondott, tehát folytassuk csak így, én tudom, hogy ötig maradhatnak, bár az egyik őjük kor el kell, hogy menjen, ugye? És aztán a másik miniszter még maradhat és válaszolhat a további kérdésekre. Tehát, kedves kollégák, kérem mindenki próbálja magát visszafogni, és maximum két percben összeszedni a kérdését. Köszönöm, miniszter urak, én lengyelül fogok beszélni, köszönöm a prioritások ismertetését. A határok védelme, a relokáció, az új technológiák felhasználása annak érdekében, hogy védjük a határainkat Schengen, fenntartása, illetve a terrorizmus elleni fellépés, a jobb információcsere kulcsfontosságú kérdések már most eh, sok hónapot eh, elveszítettünk, nem volt megfelelő az együttműködés, jobb lett volna eh, jobban odafigyelni mindenre. Én köszönöm, hogy a miniszter nagyon nyugodtan, nyugodt hangnemben tájékoztatott arról bennünket, hogy a miniszterek tanácsa oda fog figyelni a hollandiai, jog, a, bocsánat, a lengyelországi jogállamisági helyzettel, azzal, hogy mi történt az alkotmánybírósággal, illetve, hogy hogyan működik mostantól ez a bíróság, és hogy ez milyen módon lett alásva. Tehát ezzel foglalkozni fognak, ugyan ezt fogja tenni majd a Velencei Bizottság, és de számos más szabály sérült, Például a közszolgálat semlegességét is megsértették, alacsonyabb lett a küszöb, amely lehetővé teszi az embereknek magas államigazgatási funkciók elfoglalását. Ezt eh, ez ellen számos ember felszólalt Lengyelországban egy rendőri jellegű törvényt is el akarnak fogadni, eh, amely a magánéletet, eh, illetve a személyes adatok védelmét eh, ásná alá. Nem kell innentől kezdve súlyos bűncselekmény ahhoz, hogy személyes adatokat kezeljenek, és figyelemmel lehet kísérni a az embereknek a tevékenységét az interneten. Nagyon súlyos lenne, ha a kormány nem adná fel ezt a tervét. Én eh, köszönöm minden kollégának, aki felveti ezeket a kérdéseket, remélem, hogy tudunk ezekkel is foglalkozni. Köszönöm, mondja, az elnök megismétli, hogy eh, két perces időhatárt adott a képviselőknek. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni a holland elnökség két minisztereinek, hogy eljöttek ide. Van der Stör miniszternek külön megköszönöm azt a munkát, amit a kiskorúak témájában végzett. Én együttműködtem árnyék előadóimmal, és a luxemburgi elnökség alatt tényleg sikerült megállapodásra jutnunk. Szeretném megköszönni a holland elnökségnek a pozitív hozzáállását, és azt szeretném, hogyha a jogsegély témájában is hasonló eredményeket tudjunk elérni, és azzal kiegészülnének az eljárási garanciákról szóló jogszabályok. Ami az itt elhangzottakat illeti, két megjegyzésem van, az egyik a terrorizmussal kapcsolatban. Ami a terrorizmust illeti, ott több figyelmet kell fordítani a megelőzésre, a radikalizációt kell elkerülni, ezt oktatással, neveléssel lehet elérni, illetve börtönben végzett munkával. A terrorizmusnak van egy másik aspektusa, amire oda kell figyelnünk, a a felderítetlenül maradt bűncselekményekre is oda kell figyelnünk, nevezetesen a fegyvercsempészésre. Ami a szervezet bűnözést illeti, még nagyon sok a teendőnk. A szervezett bűnözés is fenyegeti az Európai Unió pénzügyi érdekeit, mindez összefügg egyébként a terrorizmus és a migráció kérdésével is. E, tehát e, ezek a kérdések összefüggnek, ezért is akartam e, ezeket egybevarni, és megtudni, hogy mi a holland elnökség álláspontja ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Itt feltasszony következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm miniszter urak, hogy itt vannak. Biztos vagyok abban, hogy találkozni fogunk még az elkövetkező hat hónapban nagyon kevés időm van, éppen ezért megpróbálom összeszedetten megfogalmazni a kérdéseket. A menekültekről túl sokat hallunk, bizonyos dolgokat. A migrációs és menekültügyi kérdések bonyolultak, Ezt, ebben egyetértünk, de nem kezelhetetlenek. Azért váltak most kezelhetetlenné, mert a kormányok nem végzik el a feladatukat. Önöknek az a feladatuk az elkövetkezendő hónapokban, hogy létrehozzák a politikai akaratot. Nem annyira szavakat akarunk, hanem azt, hogy hogyan kívánják a 28 tagállamot egyálláspontra hozni. Aztán beszélünk a jogállamiságról. Ön Lengyelországgal kapcsolatban azt mondja, hogy monitorozni fogjuk, majd meghallgatjuk, hogy az Európai Bizottság mit gondol. Ezt túl sokszor hallottunk már. Vannak komoly aggodalmak Lengyelországgal kapcsolatban. Én azt várnám, hogy a tanács elemezze, vagy már meg is tette, ezt, hogy mi a helyzet Lengyelországban, és nem várja meg azt, hogy a bizottság tegye ezt meg. Tehát engem igazándiból a tanács álláspontja érdekel. Ami pedig a jogállamiságról szóló párbeszédet illeti, én örülök annak, hogy ezt az első lépést megtették, ugyanakkor nagyon kevés az, hogy évente egyszer beszéljük át ezeket a dolgokat, miközben tudjuk, hogy néhány kormány az asztalnál igazándiból nem különösebben érdekelt a témában, itt Lengyelországra és Magyarországra gondolok, azt is tudjuk, hogy az európai elfogatási parancs és a kiadatások is veszélybe kerültek azzal a nevezetes holland bírósági döntéssel, ami gyakorlatilag kérdő, megkérdőjelezi a bűnözés különböző ágazataival szembeni egy, fellépésünket, illetve az együttműködést is. Tehát a jogállamiságról szóló együttműködést ezért is meg kell erősíteni következő kérdésem az, hogy mit kívánnak tenni a diszkrimináció ellenességről szóló, diszkrimináció mentességről szóló irányelvvel, eh, illetve a különböző más országokban kötött élettársi vagy házassági kapcsolatokkal összefüggő tulajdonjogi kérdésekkel. Ezt a dossziét Magyarország és Lengyelország blokkolja, mi az önök terve ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen az áttelepítéssel kapcsolatban. Nyilván ez nem egyszerű, másodszor próbálkozunk vele, tehát ez is mutatja, hogy nehéz, és időre van szükségünk, de ez még mindig nem magyarázza meg azt, hogy Hollandia eddig csak 100 helyet javasolt, ajánlott fel, más országok egyetlen helyet sem biztosítottak, ezt sem magyarázza, és ráadásul vannak olyan tanulságok, amelyekből tanulhatunk az elmúlt hónapok tanulságaiból. Az egyik az, hogy a várakozási idő túlságosan hosszú a menekültek számára. Az, hogy akár két hónapot is kell várniuk, ez túl hosszú, hiszen nekik végre meg kell érkezniük valahová, és hogyha ezt a két hónapot olyan helyen kell tölteniük, ami nem megfelelő egy ilyen tartózkodás számára, az is probléma. Vannak ilyen kisebb dolgok, amelyeket meg tudnánk tenni annak érdekében, hogy előrelépjünk, de rugalmasságra van szükség a tagállamok részéről. És úr a holland elnökség remélem hajlandó lesz előrelépni. A másik a menekültek sanyarú sorsát illeti, meg azt, hogy ki érkezik, és ezt hogyan tudjuk ellenőrizni, valamint a csempészek problémáját. Számomra nyilvánvaló, hogy ezeket a problémákat nem tudjuk kezelni, hogyha nincsenek jogszerű migrációs lehetőségek. Különösen a szárazföldi határokon. Nagyon sok előnye lenne ennek, és nagyon sok életet is megmentenénk ezáltal. Tehát azon gondolkozom, hogy a holland elnökségnek lesznek-e kezdeményezési kezdeményezései annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a legális bevándorlást, és ne csak néhány ezer Törökországból érkező migráns számára, hanem egy rendes rendszert fel tudnának-e állítani. Köszönöm. Kirkosz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr görögül fogok hozzászólni. Nagyon érdekes dokumentumot olvastam, amit a holland elnökség bocsátott rendelkezésünkre. Három fontos dologról, a hotspotokról, a illegális bevándorlók visszatelepítéséről és a tehermegosztásról és az áttelepítésről van szó benne. A hotspotokkal csak októberben kezdtünk el foglalkozni, visszatérítési politikánk gyakorlatilag nincs. A görög hatóságok elküldtek egy repülőgépet tele pakisztániakkal Pakisztánba, de a felük visszajött, mert a pakisztáni kormány nem fogadta őket vissza. Több százezer ember kell át a tengeri határainkon folyamatosan most is. Hat hónap múlva látni fogjuk, hogy mik az eredményei a holland elnökségnek, ideális esetben azt szeretnénk, hogyha a határainkra érkező, partjainkra érkező emberek 100%-a befogadó létesítményekbe kerülne, tovább küldenénk őket, és a kérelmüket elbírálnánk. És hogyha nem kapnak menekült státuszt, visszaküldenénk őket. Ez lenne az ideális megoldás. Hogyha valaki azt mondaná, hogy ez az ideális helyzet, és mindent megteszünk ennek érdekében, akkor azt mondanám, hogy legalább már a jó szándék megvan, de még mindig nem sikerül kezelni a helyzetet. Nem akarom azt mondani, hogy a félelmeit oszta meg velünk, mert nekünk is ugyanezek a félelmeink. A mi országunk nem tud megbirkozni még egy ilyen nyárral, mint az elmúlt nyár volt. Azt akarjuk, hogy kapjunk egy menetrendet, hogy tudjuk, hogy mikor fognak felállni a hotspotok, tudjuk, hogy ennek a költségeit nem biztos, hogy tudják rögtön biztosítani, de mit fog történni az áttelepítéssel is. Számokat akarunk, e kötelezettségvállalásokat és menetrendet az előkészítő munkák alapján, és annak alapján, amit terveznek a holland elnökség alatt. Nagyon szép, rengeteg dokumentumot kapni, de most már tényeket szeretnénk látni. Kienge képviselő. Grazie. Köszönöm szépen. arra a pontra szeretnék utalni, amelyet Roberta Metzola felvetett már a korábbiakban. A jövő héten a stratégiai sátkezdeményezésű jelentés előterjesztésére kerül sor. Ennek témája a migráció, valamint azt is vizsgálja, hogy egy globális, holisztikus megközelítésre van szükség. Ez a saját kezdeményezésű jelentés beépíti azon pontokat, amelyeket ön is említett. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos lenne ezzel kapcsolatban felvetni néhány dolgot. Először is Remélem, hogy kéz a kézben tudunk dolgozni majd az elnökség során ebben a témában. Ez ugyanis kiegészíti az Európai Parlament ezzel kapcsolatos stratégiáját. Említette a nehézségeket, amelyekkel számos tagállam szembesül a migráció kezelése során. Milyen fajta segítségnyújtást terveznek ezen államoknak? És mindenek előtt hogyan tervezik a határ ellenőrzések felülvizsgálatát, hiszen ezekre egyre gyakrabban sor kerül, egy kollega említette is ezt. úgy tűnik, hogy egyfajta mini Schengen kialakításáról folyik az eszmecsere. Meg tudja ezt erősíteni? Végezetül pedig nem hallottam, hogy a, az idegengyűlölet, a rasszizmus és az iszlámofobia témájában említette bármit is, ezt szándékosan hagyta ki. Stevens képviselő következik. Ja, dank u wel voor... Köszönöm szépen. Tisztelt eh, kollégák, eh, miniszterek, volna egy kérdésem a migráció kapcsán. Hallott, hallgattam, amit mondott. Igazából egy kérdésem volna. Úgy gondolja, hogy eh, Európa, vagy pontosabban azon menekültek, amelyek ideiglenes védelemben részesülnek Törökországban, őket vissza lehet küldeni? Vagy azt állítják, hogy be kell fogadnunk az összes olyan menedékkérőt, aki európai területre lép, és el kell osztanunk őket a tagállamok között. Említették a Dublini szabályt is, ami az Európába, az Európ, azt az országot emelik ki, amelybe érkezik egy személy. De ha figyelembe veszük, hogy hányan érkeznek Görögországba és Olaszországba, hányan lépik át ott az Európai Unió határát, ez a szabály nem fenntartható. Támogatják-e és elő e mozdítani az áthelyezést, és hogyan? A jelenlegi tervek alapján járnak majd el, vagy megpróbálnak új megoldásokat találni? Egy teljesen más úton kívánnak-e haladni? úgy vélem, hogy nem lehet egy opció az, hogy a Dublin-t figyelmen kívül hagyjuk. Táli képviselő. Grazie, Chair. Grazie um, lil presidenza olandiza Köszönöm. És hálás vagyok a holland elnökségnek, hogy ismertették a prioritásaikat. Nem akarok most a relokációs mechanizmusról sokat beszélni, mert elhangzott már egy sor kérdés, de e, az előző körben szerintem nem adtak megfelelő választ azokra a kérdésekre, amik akkor hangzottak el. Én máltai vagyok, amikor az elnökségi trió programját olvastam, örömmel olvastam azt, hogy a szolidaritásra és a felelősségvállalásra helyezik a hangsúlyt, ami egy jó ötlet, és e, persze azt e, beláthatjuk, hogy lassan haladnak a dolgok, kapacitás problémákkal küzdenek a tagállamok, ez mégsem lehet mentség arra, hogy semmit se tegyünk. Mindezt azért is mondom, mert én vagyok a szocialisták és demokraták árnyék előadója a tartós relokációs mechanizmussal kapcsolatban igazándiból semmi értelme nincs szolidaritás alapú jogszabályokat létrehozni akkor, hogyha a különösen nem permanens jogszabályt, hogyha az átmeneti próbálkozások sem sikerülnek. A kérdésem az, hogy önök, illetve az elnökségi trió mit kívánnak tenni ezen a területen. Van der Star úrhoz pedig a kérdésem az, hogy a szervezet bűnözéssel kapcsolatban hogyan kíván a legfejlettebb technológiák segítségével fellépni. Ugye ezek a bűnözői körök benne vannak az ember kereskedelembe és az ember csempészésbe is. Hogyan kívánnak ezzel szemben fellépni? Hogyan kívánják elérni azt, hogy az alapvető jogok és a biztonság ezen a területen is egyensúlyba kerüljenek. Niedermüller úr. Köszönöm, Van der Stur úr. Ön már említette azt, hogy mennyire fontos a jogállamiság a holland elnökség számára. Én üdvözlöm az ön állásfoglalását, és remélem, hogy ezen a területen jól együtt fogunk működni. A jogállamiság tényleg egy fontos problémája az Európai Uniónak, az egész Európai Uniónak. Vannak olyan tagállamok, amelyek fittyet hánynak az alkotmánybíróságokra, az emberi jogokra, legjobb példák erre Magyarország és Lengyelország, ezek illiberális demokráciák. Az Európai Parlamentben sokat beszéltünk arról, monitoring eljárást indítottunk, hogy hogyan is áll az Európai Unióban a jogállamiság helyzete, de a gyakorlatban mégsem történik semmi, mert semmilyen tényleges változások nem következnek be ezekben az országokban. Nagyon sok polgár kérdezi önöktől és tőlünk is, hogy mit tesznek ezekkel az illiberális demokráciákkal, Lengyelországgal és Magyarországgal. Meggyőződésem, hogy a tanácsnak sokkal többet kell tennie ezen a területen, épp éppen ezért kérdezem, hogy mik az ön nagyon konkrét, önök nagyon konkrét terveik azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió minden tagállamában jogállamiság legyen jellemző. Köszönöm, mondja az el. Tack, herr ordförande, minister. Er köszönöm miniszter úr, elnök úr, köszönöm a prioritások ismertetését. A 2016-os év egy fontos év lesz abból a szempontból, hogy hogyan felelünk meg bizonyos kihívásoknak. Önök az önök területe különösen fontos. Ami a migrációt illeti, komoly kihívásokkal nézünk szemben ugyanakkor mégis a télen talán kisebb a nyomás, ami egy jó dolog. Ugyanakkor a megközelítéssel nem vagyok elégedett. Hogyan bízhatunk önökben, hogyan várhatjuk önöktől, hogy az elkövetkezendő hat hónapban megfelelő módon kezeljék ezt a kérdést. Mit tesznek azokkal az országokkal, amelyek az áthelyezkedés, az áthelyezést nem hajlandóak végrehajtani? Gondolkoznak-e valami fajta szankciókban? A következő kérdésem pedig, mit gondolnak azokról a Szíriából visszatérő európai harcosokról, akik nek a sorsa valamilyen módon kezelendő. Itt nem csak a deradikalizációról van szó, hanem esetleges büntetőjogi szankciókról is. Ténylegesen meg tudjuk-e büntetni azokat az embereket, akik ilyen szörnyű dolgokat műveltek Szíriában? E, gondolkoznak-e abban, hogy megfosztjuk őket adott esetben az állampolgárságuktól? Ami pedig e, a fegyver, e, fegyverekről szóló irányelvet illeti, Svédországban ez nagyon nehez, nehéz témának számít, nagyon érzékeny téma. Nem tudom, hogy hogyan kívánják ezt figyelembe venni. Björk asszony, köszönöm. Miniszter úr, önnek igaza van, amikor azt mondja, hogy nincs bizalom az EU iránt, leginkább azért, mert nem tudunk megfelelni a menekülteknek, illetve azon polgároknak, akik nagyobb felelősséget várnak Európától, látják, hogy Dunkirkben és máshol, ugye Dunkirkre itt történik, történt utalás, de Kaléra is, szörnyű szörnyű körülmények között élnek az emberek, ez megengedhetetlen, az EU nem tudja kezelni ezt a kérdést. Most az önök elnöksége alatt jöhetett el az ideje annak, hogy nem ülünk fel a rasszistáknak, akik a tagállamainkban ágálnak. Nem akarunk Európa erődöt, nem ez a jövő. Engem tehát aggasztanak azok az elképzelések, hogy meg akarják erősíteni a külső határokat, miközben a felelősség és a befogadás megerősítéséről kevesebb szó esik, holott milliókról van szó. So my question is, are you prepared to seek solutions that do not include all 28 members? E, Önök olyan megoldásokban gondolkoznak-e, amelyek, hogyha a 28 tagállam nem hajlandó együtt lépni, akkor kisebb csoportokban lépnék meg azokat a e, lépéseket, amelyekre szükség van, illetve az ENSZ menekültügyi hatósága segítségével e, előmozdítani azt, hogy néhány tagállam megfelelőbben léphessen fel E, emellett csatlakozom mindahhoz, ami Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatban elhangzott. Ez egy komoly kérdés, e, amivel valamit kezdenünk kell, mert különben elszaporodnak azok a törvények, amelyek aláássák a jogállamiságot, és ez még inkább meg fogja erősíteni az amúgy is erősödő szélső jobbot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tudom, hogy Van der miniszter úrnak hamarosan el kell mennie, de szerettem volna reagálni még a jogállamisággal kapcsolatos kérdésekre. Szeretném, hogyha megtenni, hogy ön is reagál rá, hogyha ha van még rá ideje, mielőtt elmegy. Még a következő kollégák, Revoldelon asszony kap szót, és aztán hazárem le a listát. Most már le kell, hogy zárjam el utána a listát. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterek, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Ismét én is a jogállamiságról szeretnék kérdést feltenni Európa tekintetében. Sokat beszéltünk Lengyelországról, és említettük Magyarországot is, Niedermüller kolléga is, és szeretnék én is visszatérni erre a kérdésre. A kiutasítás kérdésére, ami a menekülteket is illeti, akiket csak azzal vádolnak, hogy illegálisan lépték át a határt. Szlovákiában az egyik miniszter a muzulmánokat figyeltetni akarja, mert úgy gondolja, hogy terrorista veszélyt jelentenek, és más hasonló esetek is vannak. De ugyanakkor például Svédország szeretné a határon átlépők identitását ellenőrizni, akik, azokét, akik Dániából érkeznek. Az jogállamiság helyzetére mindezek hatással lesnek. Várom a májusi rendkívüli tanács ülésének a javaslatait, és szeretném, hogyha az emberi jogi tanács is állásfoglalásokat fogalmazna meg, de ezen túlmenően konkrét lépésekre van szükség. Mit javasolnak, mit terveznek? Nem egyszerű a helyzet a tagállamokban, de egy kicsit tovább kell most már lépnünk, mint a párbeszéd és az emlékeztetés az értékeinkre. Lépésekre van szükség. Elnök, köszönöm szépen. Végül Jezer úr kap Köszönöm szépen. Elnök úr, a kérdésem a következő. Gondolkoztak-e azon, hogy az ideiglenes védelemre vonatkozó irányelvet alkalmazzák 2001-ből a menekült válságra. Ez egy olyan eszköz, amelyet gyakorlatilag a jelenlegi helyzetre találtak ki, legalábbis a Szíriával kapcsolatos problémára gondol. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak is, hogy nagyjából betartották az idejüket, nagyra értékelem ezt. Most először Van der miniszter urat kérem, hogy a jogállamiságra térjen ki, és aztán elengedjük. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék Kenicsi asszonynak köszönetet mondani a megjegyzéseiért. Igen, a tanács napirendjén nagyon előkelő helyen szerepel ez a probléma. Az informális miniszteri ülésen január végén is foglalkozni fogunk ezzel, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy végrehajtsuk az összes tanácsi következtetést az elmúlt év végéről. Ezen kívül egy másik két magas szintű konferencia is lesz a radikalizációról. A tanács tökéletesen egyetért azzal, hogy fontos lépni, és márciusban pedig a terroristák utazásának a megakadályozásáról is lesz egy magas szintű konferencia. Tehát a téma valóban nagyon előkelő helyen szerepel a listánkon. A, part, a házasságok és partnerségek. 2015. De december 4-e után a Bel- és Igazságügyi Tanács megállapította, hogy nincs egyhangúság a kompromisszum, tehát nem születhet meg, és így nem sikerült a javaslatok célját elérni észszerű időn belül a teljes unióban. Most a szerződésben lefektetett jogszabályokat kell a tagállamoknak alkalmazniuk a megerősített együttműködés keretén belül. Több mint kilenc tagállam már benyújtotta az igényét a bizottság felé. Most várjuk a bizottságot, hogy a javaslatát megfogalmazza a megerősített együttműködésről. Ha ez megszületik, akkor a tanács majd dönt arról az Európai Parlament jóváhagyásával, hogy megvalósítható-e ez. De Intfeld asszonyt szeretnénk biztosítani, hogy a holland elnökség nagyon komolyan veszi ezt a témát. Kinge asszony kérdést tett fel a gyűlöletbeszéd, xenofóbia és megkülönböztetés kérdéséről. Az alapjogi ügynökség munkacsoportjának az ülése fog ezzel foglalkozni, pont ezekkel a témákkal. Ennek a célja az, hogy a megerősítsük az együttműködést és javítsuk az ilyen jellegű bűncselekményeknek a hivatalos feljegyzését, és a bűnüldözés erejével sújtjuk az elkövetőket. Az eu átívelő eszközökre van szükség, hogy ezekkel a bűncselekményekkel kapcsolatban feléphessünk. Intfeld asszony a kérdésére, kérdésének fennmaradó részére kollégám Asher úr fog válaszolni, valamint Dália asszony kérdezett az csempészetről. Lesz egy konferenciánk erről Amsterdamban január 18-19-én. Egy kézikönyvet fogunk benyújtani a multidisziplináris együttműködésről e témában, valamint az csempészet a tanács menetrendjén is nagyon komoly helyet foglal el. Elnök úr, a tisztelt parlamenti képviselők megjegyzései mind azt mutatják, hogy nagyon komolyan aggódnak az európai parlamenti képviselők a jogállamiság helyzete miatt. Már a bevezető nyilatkozatomban is mondtam, hogy a tanács tisztában van azzal, hogy ez az Európai Unió sarokköve. Ezért szorosan nyomon követjük az Európai Bizottság és a Lengyel Parlament együttműködését, mert Biztosítani szeretnénk azt, hogy az Európai Uniós alapjogokat az EU-ban mindenhol betartják, és az általános ügyek tanácsa májusban foglalkozni fog a jogállamiság kérdésével is. És zárásképpen elnök úr még elmondanám, hogy szeretnénk elmélyíteni a kiváló együttműködésünket a parlamenttel, rugalmasan eredményorientáltan, kölcsönös bizalom és tisztelet mellett szeretnénk önökkel együttműködni a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, hogy említettem a kollégáknak, a Júri Bizottságba, egy sokkal kisebb bizottságba távozik most, de azt hiszem, hogy képesek voltunk elmondani önnek, hogy melyek a prioritásaink. Köszönöm szépen, hogy választ adott a kérdéseinkre. És amíg ön távozik, addig Dijkhoff miniszternek adnám át a szót, akinek most bőven van ideje arra, hogy megválaszolja a migrációval kapcsolatos, még megválaszolatlan kérdéseket. És kérem, térjen ki részletesen a schengen kapcsolatos kérdésekre is. Köszönöm. Megpróbálok választ adni minél több kérdésre a hátralevő 10 percben. Hát meglátom, hogy ez mennyire sikerül több kérdés utalt arra, hogy mekkora terhet tudunk magunkra vállalni. Úgy gondolom, hogy igazából még két kérdés van függőben. Mit kellene tennünk? Tennünk kellene valamit, amivel a, amihez meg kellene győznünk a legtöbb tagállamot, egyfelől másfelől pedig hogyan tudjuk elérni azt, hogy bármiben is megállapodjanak a tagállamok. Természetesen ez egy nagy dilemma, hiszen nem egyértelmű a helyzet, nem állíthatjuk azt, hogy mindenki ugyanazt akarná. Tehát azt hiszem, hogy igazából a soros elnökségnek a másodikra kellene hangsúlyt helyeznie, meg kell találnunk azon javaslatokat, amelyekhez meg, kell, amelyekhez meg tudjuk szerezni a legtöbb tagállam támogatását. Nem elég az, hogyha szép javaslatok megszövegezésére fordítjuk az időt, amelyekhez aztán nem kapunk elő támogatást. És az is eh, felmerült, hogy a tagállamok eh, nem akarnak eleget tenni a kötelezettségeiknek. Az Európai Bizottság feladata az, hogy biztosítsa, hogy eh, ennek meg lesznek a következményei. Nem lehetséges, hogy van egy rendszer, amely esetében megállapodunk valamiben, és aztán egy tagállam kihátrál a megállapodás mögül. Ha ezt elfogadjuk egy adott ponton, akkor ez kiterjedhet más megállapodásainkra is. Úgy gondolom, hogy olyan javaslatokat kell kidolgoznunk, amelyek figyelembe veszik mindenkinek az aggájait, hiszen utalt egy kérdés arra is, hogy hogyan tudjuk rávenni az országokat arra, hogy bármilyen fajta új relokációs mechanizmusban megállapodjunk. Egyfelől egyik javaslat arra utalt, hogy korlátozzuk a számokat, gyakorlatilag lehetetlenség volt a konszenzust kialakítani ehhez, és nagyon nehéz ezt a gyakorlatba is áthelyezni. Úgy gondolom, hogy az eddigi gyakorlat a menedék kérőket, a bevándorlókat megpróbálja elosztani a különböző tagállamok között. Ez gyakorlatilag csak egy nyitott rendszer lehet. Hogyha a tagállamokat arra kérjük, hogy további menekülteket is bevállalnak-e egy adott százalékban. Kérdés, hogy ha, hogy hány szeméről lenne szó, de bíznunk kell abban, hogy, e- hogy nem egy korlátlan számról van szó. Nem csak olyan személyeket kell visszafordítani, akik esetében úgy gondoljuk, hogy nem jogosultak az itt maradásra, hanem az illegális úton érkezőket is vissza kell fordítani, ami nem jelenti azt, hogy senki sem fog már Európába érkezni. Tehát nagyon nagy felelősség illeti meg az Európai Uniót az EU határain kívül is az EU földrajzi területén kívül is. Tehát nagyobb felelősséget kell vállalnunk a régióban, nem szabad, hogy magukra hagyjuk az embereket, hanem felelősséget kell vállalnunk, és ha hatékony intézkedéseket hozunk, illetve az ellen, határellenőrzések hatékonyak, akkor az áttelepítés egy jó megoldás lehet a tehermegosztás szempontjából. Tehát nem megoldás az, hogy kerítést építünk Európa köré, nem engedünk be senkit, és a humanitárius kötelezettségeinknek nem teszünk eleget. Így nem, fogjuk, nem fogunk tudni megbírkozni a menekült áradattal, és az európai társadalmak sem fogják tudni, hogy a közös teherből mekkora részt kell felvállalniuk. Az eszmecsere során azt hiszem, hogy több országot meg tudunk győzni, nem csak néhány országot, de azt is elmondtam, hogy nem, a, nem az a célunk, hogy megerősített együttműködésre törekedjünk néhány tagállammal. Most ez a gyakorlat működik, ha megnézzük a valódi helyzetet. A legtöbb menekültet kevés ország fogadja be, de azt hiszem, hogy ez nem egy jó jel. Nem mondhatjuk azt az állampolgároknak, nem tálalhatunk eléjük egy hamis történetet és kudarcot vallunk a humanitárius segítségnyújtás terén. Nem lehetséges az, hogy valaki ne tegye meg a, azt a feladatot, amit meg kell tennie. A kötelezettségeinket fel kell vállalniunk. Nem egyszerű ez a helyzet, de úgy gondolom, hogy ezen az úton tudunk csak megállapodást kialakítani a tagállamok között. hogyha harmadik országokkal, mint Törökországgal megállapodást kötünk, és ennek nyomán más országokkal is ezt az utat járjuk, nem mondhatjuk azt, hogy két megoldás van, az áttelepítés, illetve a szabályozás. Korlátozásokra is van szükség, hogy ne lehessen, hogy ne legyen korlátlan az Európába érkező menekültek száma. És ugyanez vonatkozik arra az érvelésre is, amely arra vonatkozott, hogyha egyetértünk abban, hogy a belépés szerinti ország vállalja fel a teher egészét, akkor az áthelyezést csak Európán belül képzeljük el? Nem, szerintem fel kell vázolnunk egy új rendszert, amely esetében minősített többséggel tudunk dönteni, és figyelembe kell venni az egyéb aggályokat is, de nem juthatunk arra a következtetésre, hogy korlátozott kapacitás miatt a többieket ez nem érinti, és ezért csak néhány ország vállaljon felelősséget. Azt is említették, hogy ne homályos terveket szőjünk, hanem menetrendeket is, például a hotspotok létrehozása terén, de itt a menetrend nem teljesül. Azt hiszem, hogy a tanácsnak kell döntenie, hogyha a gyakorlatban végrehajtjuk a tervet, nehézségekkel szembesülünk. Ezt tapasztaltuk minisztereként, amikor megszövegeztük ezt a javaslatot, de fontos az is, hogy segítséget kell nyújtanunk a tagállamoknak, és mások is csatlakozzanak hozzánk, ez pedig időigényes. könnyű egy kormányzatnak azt mondani, hogy megtesszük ezt, segítséget nyújtunk, de aztán a helyszínen meg kell birkozni a feladattal, és el kell magyarázni a lakosságnak ott, hogy mi történik. Görögországban például, amikor a kisebb szigeteken a hotspotokat létrehozzák, meg kell szerezni az ottaniak együttműködését is a tagállamok készek arra, hogy segítséget nyújtsanak Olaszországnak és Görögországnak a hotspotok kezelésében, de időre van szükség ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy mi szükséges. És ezt fontos elfogadtatnunk az érintett országokkal is. Vannak, akik ott jártak, és tájékoztattak arról, hogy mi történt az elmúlt néhány hónapban, de senki sem volt elégedett azzal, hogy jelen voltunk. Voltak ugyan menetrendjeink, voltak határidők, javaslatok, amelyeket a bizottság előterjesztett, és azt állították ezek a javaslatok, hogy egy adott időpontra kész lesz a hotspot. De aztán hiába határoztunk meg alacsonyabb számokat, ha nem sikerült ezeket tényleg létrehoznunk. A javításra kell helyeznünk a hangsúlyt, és ennek érdekében kell nyomást gyakorolnunk. Korlátozottak a relokációs kapacitásai a tagállamoknak. És akkor mit teszünk? Áthelyezzük az embereket máshova? Ezért úgy gondolom, hogy hosszú távú befektetésre van szükség ezen létesítmények esetében. Nem elég az, hogy nagyon sok mindenkit repülőgépeken átszállítunk, és ezzel azt állítjuk, hogy megtettük a feladatunkat. Ami a menetrendet illeti, az előrelépést úgy gondolom, hogy értékelnünk is kell, nyomon kell követnünk, és biztosítanunk kell a kellő szintű segítséget. Ezt tesszük most. Mm, nem tudom, hogy 5 órakor akarja befejezni? <laughs> I mean, this is a, do you feel, I mean, do you want to pick up on any other specific question? Nem tudom, hogy van-e még valamilyen olyan kérdés, amire válaszolni akar, nyugodtan tegye meg. I mean, most were on these topics, so ezekkel a kérdésekkel voltak kapcsolatban, és ezekkel a témákkal voltak kapcsolatosak a kérdések, tehát szerintem válaszoltam rájuk. Elnök, köszönöm azt, hogy további részleteket mondott nekünk. Most először járnak itt miniszterek. Egy kiegészítő kérdés van Dejong úrtól. Valójában az első körben, de a második körben is elhangzott egy kérdés Kelly-val kapcsolatban és Dunkerkel kapcsolatban. Nem tudom, válaszolna erre a miniszter úr. Ez nem annyira EU, hanem inkább többoldalú kérdés. Minden tagállammal van, minden érintett állammal van kapcsolatunk. Valójában Nagy-Britannia, Belgium és Hollandia is megállapodásra jutott, hogy hogyan lehet szállítani árukat Európából Nagy-Britanniába. Ami Kalét illeti, ott igazándiból eh, azt látjuk, ami a balkáni útvonalon is látható. Eh, egyrészt eh, tovább akarnak menni az emberek, tehát nem akarják ott regisztráltatni magukat. Erre a szabályok nem készültek fel. Itt tehát van egy joghézag, mert ugye az a logika, hogy ha valaki menekül, az menekült jogot szeretne kérni valóban, és ott kéri, ahol lehet, és ha megkapja, akkor örül. Ehhez képest nem akarják kérni Franciaországban, és másrészt pedig félnek attól, hogy elutasítják. De én azt gondolom, hogy itt a briteknek és a franciáknak kell gyakorlati megoldást találni kétoldalúan, Amennyiben mi tudjuk ezt támogatni, akkor fogjuk, mert a mi gazdasági érdekeinket is érinti, egy komoly gazdasági kérdésről is szó van. Ugyanakkor nem gondolom azt, hogy a tanács ezzel foglalkozni fog, legalábbis addig nem, amíg a közvetlenül érintett országok egymással tárgyalnak, már pedig ez így történik, imár több mint egy éve. Voltak előrelépések, nagyon nehéz megmondani az állandó beáramlás miatt, hogy növekedni fognak-e a Calais-ban és Dunkirkben feltorlódott emberek száma. És itt ez érint bizonyos országokat, de de nem mind a 28-at egyformán. Tehát az elnökség ezzel nem akar ilyen formában foglalkozni. Most látja miniszter úr, hogy milyen álláspontok fogalmazottak meg a menekült ügyel kapcsolatban. Nem most foglalkozunk ezzel az ügyel először. Bizonyos jelentéseket már elfogadtunk, amelyeket ön tanulmányoz, akkor látja, hogy milyen vélemények fogalmazódnak itt meg de De Jongtól kezdve, aki Kelléről beszélt, másokon át is most meghallgathatta, hogy milyen álláspontok vannak. Mindenki odafigyel bizonyos tagállamokra, ugye egy Kirkosz úr Görögországról beszélt, tehát van egy sürgőssége ennek az ügynek. Biztos vagyok abban, hogy hogy önök is nyitottak arra, hogy akár heti alapon felvegyük, a kapcsolatban maradjunk. Biztos vagyok abban, hogy ami a jogalkotási anyagokat illeti jó együttműködésünk lesz, mint hogy az előző elnökségekkel is volt, de e- ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban is együtt kell működnünk. Ez az első munkanapunk, kicsit még rozsdásak az emberek, de talán látható az is, hogy milyen aggodalmak vannak az áthelyezés politikájával kapcsolatban, illetve Schengen jövőjével kapcsolatban. Köszönjük, hogy eljött és válaszolt a kérdésekre. Ez nagyon is folyamatban lévő ügy. Várjuk Önt majd legközelebb is. Köszönöm a kollégáknak a türelmét, és azt, hogy kivárták a sorukat. Következő ülésünkre most csütörtökön kerül sor, 14-én. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ugyanazon a héten általában ne legyenek hétfőn és csütörtökön ülések, tehát a jövőben mindent meg próbálunk megtenni annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő. Ezen a héten muszáj volt. Azok, akik nem tudtak kérdezni, elnézést kérek tőlük, egy következő alkalommal előrevesszük őket. Köszönöm.